különbségek tapasztalhatóak eh, munka, ügy és szállítási szempontból, ezért a környezetbarát termelést mindenképpen támogatom. Kutas als nächstes für... Köszönöm, Kutas kolléga. Következőként két percben Belder kolléganő következik. Köszönöm, elnök úr.